egy szóbeli kérdés, amelyet a tanács, a bizottságnak címeztek az európai növe, növekedésről az Európai Unióban. Először is Markor Harbor, Harbornak adom meg a szót két percben. Elnök úr, nagy öröm számomra, hogy felvezethetem ezt a kérdést, és mi voltunk, a mi frakciónk volt a vezetője ennek a törekvésnek. Mi mutattuk meg először, hogy mennyire fontos számunkra, hogy legyen növekedésserkentő politikája az Európai Uniónak, legyenek eszközök, amelyek a reálgazdaságban munkahelyeket teremtenek olyan módon, amely nem terheli meg a már is túlterhelt állami házta, államháztartásokat. E, nyilván nem tudok mindent elmondani két percben, de néhány dolgot ki tudok emelni. Először is, hogy milyen lehetőségeket tartogat számunkra az egységes európai piac, és az, hogy Kreutzmann úr is utal erre kérdésében, azt mutatja, hogy ezért van átfedés köztünk. Ez a legnagyobb kiaknázatlan lehetőség, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy új KKV-k induljanak Európában. A történelem azt mutatja, hogy a kisvállalkozások mindig is több munkahelyet teremtettek az elmúlt tíz évben különösen, mint más gazdasági szektorok a szolgáltatások területén eh, új munkahelyek eh, teremtődtek azzal, hogy könnyebbé tettük a vállalkozások beindítását. Ezt eh, ki kell aknáznunk. A legtöbb kormány azonban nem ezt teszi, nem használják ki azokat az eszközöket, amelyek rendelkezésre állnak. A digitális egységes piaccal kapcsolatban Hadd mondjam el, hogy minden héten kapok új jelentést, amely azt mutatja, hogy a digitális infrastruktúrába érdemes befektetni, és ez végső soron munkahelyeket teremt. Vivian Redding is jelentős szerepet játszott ebben, amikor a telekommunikációért felelős biztos volt. Ki kell használnunk ezeket a befektetéseket, növelnünk kell a befektetéseket, egyre több vállalkozást kell online-nál tenni. Ez ugyanis a növekedési szektor, az, szinte az egyetlen növekedési szektor a gazdaságon belül. Az Európai Unió a legnagyobb elkereskedelmi e, térség a világon. Ezt ki kell használnunk. Tehát vannak lehetőségek, vannak eszközök. Mégis miért nem bírjuk rá a kormányokat az Európai Bizottság segítségével, hogy éljenek ezekkel az eszközökkel? eszközökkel, és teremtsék meg ezeket az új álláshelyeket és lehetőségeket. Köszönöm, Harbour kollega. Következő hozzászóló Thomas Hendel képviselőtársam. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Kedves képviselőtársak, évek óta láthatjuk, hogy kíméletlen megtakarítási politikát csinálnak az emberek hátán. Nem, több tagállamban, nem csak az eladósodott államokban recessziós veszélyt jelent ez. Belecsúszunk egy olyan recesszióba, ami annak a ténynek köszönhető, hogy nyilvánvalóan nem vették észre, hogy a nemzetgazdaságban a bérek jelentik a vásárlóerőt. És ezért kéne létrehozni munkahelyeket, meg megtartani munkahelyeket, hogy adóbevételt generáljanak az államháztartás számára. Ez a leglényegesebb tényező minden nemzetgazdaságban. A növekedés, azonban önmagában nem ö, ö, ön cél, a növekedés több annál, mint hogy, mint hogy most csak számokkal ö, manipulálunk, hanem jó programok kellenek ez, tényleges programok. Úgy tűnik, hogy ebből nem tanultak ezekből a tényekből semmit. Az Európai Bizottság 2013-as munkaprogramja, olvasom a szép mondatot, Európának vannak erői, amelynek köszönhetően a megfelelő szociális piacgazdaság kihívásait révén versenyelőnyhöz juthat, és ezáltal az új ipari forradalom élvalavasa lehet. Hát, hölgyeim és uraim, ez nem mond semmit, mint hogy tovább is leépítik a szociális biztonságot, a tőke érdekében, magasabb profitráták érdekében, a nemzetközi versenyre hivatkozva, és ugyaneb, ha ugyanebben a tempóban változik a, tők, a, a, a javak áramlása alulról felfele. Olyan jövőri tervre van szükség, amelyet az emberek elfogadnak, amely munkahelyeket hoz létre, olyan munkahelyeket, amelyből meg lehet élni a dolgozónak szegénység nélkül. Ehhez tartozik az, hogy a szolidáris Európa felé lépünk tovább a verseny Európája felől, a pénzügyi szuficitel bíró tagállamok e, egyensúlyát kellene kiigazítani, és igazságos adópolitikára van a szükség, amely a gazdagokra is terheket ró, és nem csak a szegényekkel fizetteti meg a terheket. Új perspektívát nyit Európa számára, és ehhez egy offenzív európai iparpolitikára is van szükség, amely jó munkahelyeket hoz létre. Például a klímaváltozás elleni harcban energetika területén van erre lehetőség, vagy például az egzisztenciális szolgáltatások nyújtásában. Egy jól kiszámolt marsal, új marsal tervet készítettek el Németországban. A szakértők érdemes van elolvasni ebben a parlamentben is. Ahhoz, hogy az ipari fordalom illavasai legyünk, annak csak akkor van értelme, hogyha az emberek ezzel jobb jövő perspektívát kapják, és nem csak egyesek zsebeit tömik meg ezek a változások. Ennek érdekében kellene az Európai Parlamentnek kezdeményezéseket megfogalmaznia. Hendel, eh, Köszönöm, Hendel úr. A következő hozzászóló Ferreira asszony. Három percben. Köszönöm, elnök úr. Megfelelő perspektívából kell tekintenünk az Európai Unió 2013-as ügyeit Eh, és objektív módon kell eljárnunk. Az ideológiákat nem szabad a számok elé sorolni. Azért küzdünk, hogy a válságot leküzdjük eh, már 2008 óta, 2010-ben konszolidációs politikákat, eh, pénzügyi fegyelmi politikákat vezettek be a legszegényebb, legveszélyeztetebb gazdaságokban, legkeményebben. Az elmúlt évben azt láttuk, hogy úgy gondoltuk, hogy növekedésre kerül majd sor. A Portugália kínos ügyet arra, hogy a trojka előrásait teljesítse. 2011-ben 0,7%-os növekedést kellett volna produkálnia, ehhez képest recesszióra került sor. Más országokban előfordul, hogy fölösleg van, szuficit van. A költségvetési megszorítás mindenképpen túlságosan kemény volt. A legerősebb országok ennek, ennek eredményeként előre haladnak, előre futnak, és úgy gondolom, hogy hogy 0,1-0,6%-os lett az Európai Uniós átlag, az előre vetített előrejelzések nem működnek. A fiatalok közben megfizetik mindennek az árát. Nem jó rendszer ez, ahol sokan szenvednek azért, hogy mások jó járjanak. Az egész gazdasági és monetáris unió szerkezetével vannak gondok, és meg le kell vonnunk a megfelelő következtetéseket amikor költségvetési konszolidációról beszélünk, nos, az egész struktúrát át kell tekinteni. A konszolidációs, költségvetési konszolidációs határidőket ki kell, meg kell hosszabbítani a jövőre tekintettel. Kell határidő, de realistának kell lennünk, minimális kamatokkal, és nem szabad túlságosan sok kamatot adni azoknak az országoknak, amelyek ezeket a pénzeket nyújtják. Fontos, hogy a terheket csökkentsük, ezt kell megtennünk az Európai Unióban. Ma már látjuk, ma már fölismerjük mindannyian, hogy a hitel nem a reálgazdaságba megy. Igazi iparpolitikára van szükségünk, igazi külpolitikára, külkereskedelmi politikára van szükségünk. Mindezt azonban úgy kell megtennünk, hogy az áptulanokat ne terheljük igazságtalanul. Ne csapjuk be magunkat, ne bolondítsuk magunkat olyan politikákkal és olyan feltámazásokkal, amelyek valójában csak arról szólnak, hogy indokolják mindazt, amit már eddig is megtettünk, meg kell változtatnunk a hozzáállásunkat, küzdenünk kell a munkanélküliség ellen, a reménytelenség ellen, a jövőtlenség ellen, mindezt át kell tekintenünk újra. Köszönöm szépen. Köszönöm, Ferére asszony. Most megadom a szót Kreuzmann kollégának két percben. Elnök úr, biztos asszony, egyet értek kollégáimmal, hatalmas lehetőségünk van a digitális belső piac kiterjesztése révén, mert ez különösen a KKV-k számára ad lehetőséget arra, hogy munkahelyeket teremtsenek. Jó, kell figyelnünk arra ugyanakkor, hogy leépítsük a túlzott bürokráciát, mert ez különösen a KKV-kat sújtja arra van szükség, hogy európai növekedési csomag jön létre, és az Európai Beruházási Bank nagyon jól hozzárulhat ennek sikeréhez, ám ez az, az is hozzátartozik, hogy megfelelő finanszírozási eszközökkel kell bírjon tőkével ez a bank, és kedves kollégám, nem osztályharca van itt szükség, hanem arra kell törekednünk, hogy rugalmasá tegyük az európai munkaerőpiacot. Nagy lehetőségeink vannak 50%-os Spanyolországban az ifjak munkanélkülisége, Olaszországban 30%, 20% Franciaországban, Németországban pedig a kezüket tördelik a munkaadók, mert keresik a munkavállalókat. Meg kell teremtenünk a, a, a, a kereset és kínálat közötti átjárhatóság létrehozását, és ez munkahelyeket teremthet, segíthet a munkanélküliségen, és európai szinten, az európai térségben csökkentheti a munkanélküliséget. Ez biztosabb, mint az osztályharc fokozása, és a szakszervezetek is hatalmasan hozzájárulhatnak e, politika sikeréhez. Az infrastruktúra projektekbe kell beruháznunk, itt nagyon fontos az energetika, a közlekedés, a telekommunikáció és hálózatok való beruházás, bevonva a magánszférát is, mert abból látszik, hogy megéri egy beruházás, hogy, hogy támogatja a, magántéke, és az Európai Beruházási Bank ebben is kell, hogy tőkét biztosítsa. Az Európai Növekedési Paktum akkor jelent lehetőséget, és akkor van esélye, hogyha a negatív hatásokat kiküszöböljük a belső piacon. Malcolm Harbour kollégámhoz térnék hozzá, aki a, ö, éppen a belügyi szakbizottságban dolgozik a belső piac erősítésén. Azért fontos ez, mert a belső piac hozhat létre növekedést, és nagyon fontos új munkahelyeket hozhat létre az európai emberek számára. Köszönöm. Herr Hendel, uh... Hendel úr. Kreuzmann úr. Elfogad egy kékkártyás kérdést Hendel úrtól? Hendel úr, akkor tegye fel. Kreuzmann úr, számomra szóval nem világos, hogy mire célozgat az osztályharccal, személyemet említve. Ha úgy érzi, hogy az, az osztályharc azt jelenti, hogy egyre nő a magánvagyon Európában, míg a ö, bérek és a szociális támogatások egyre csökkennek, akkor lehet, hogy pontosan, fog, pontosan érzékeltem, mire utalok. Hendel úr, hogyha azt gondolja, hogy van értelme ezeket az ostobaság újra és újra felhozni. A növekedés, munkahely hozza létre a gazdaságot. Munkahelyeket csak akkor lehet teremteni, hogyha versenyképes termékeket viszünk piacra, és akkor jönnek létre új munkahelyek, a KKV-kban különösen. A 20 2 millió KKV működik, 23 KKV működik Európában, és körül ugyanennyi munkanélküli. Ha minden KKV tudna egy munkahelyet teremteni, újat, akkor megoldaná a problémákat. Persze tudom, nem ilyen egyszerű dolog, Ezzel gondolom úgy, és újra és újra elmondom az Európai Parlamentben is, ha volnának olyan tagállamok, eh, ahol eh, olyan volna a szociális párbeszéd, mint Németországban, akkor másképp festene Európában a helyzet nem kell újra és újra arról beszélni, hogy a vagyon szétosztják alulról felfelé, ez nem hoz magában megoldást. A jó példákat kell követni inkább. Köszönöm, Reding asszony kap most szót. Köszönöm, elnök úr. A bizottság eh, elkészítette az Európai Növekedés átfogó stratégiáját. Emlékezzenek rá, ez a 2020-as eh, stratégia. Emellett egy sor intézkedést tettünk annak érdekében, hogy rövid és középtávon is munkahelyeket teremtsünk, miközben fenntartjuk az államháztartási pénzügyi fegyelmet. Most a prioritás az európai növekedési stratégia végrehajtásáé kell, hogy legyen. Ott vannak az alkotó elemek, ideje az intézkedéseket elfogadni, például a Single Market Act 1-2 segíthet ebben, és megvalósíthatja a, mindazt a potenciált, amely az egységes piacon belül megtalálható. Tudjuk, hogy ezek konkrét intézkedések, és tudjuk azt is, hogy a társadalmi igazságosság és jólét a strukturális problémák megoldásával teremthető meg. Stabilizálni kell az eurozónát, nyilván ez az egyik, ha nem a legfontosabb kérdés előttünk. Emellett olyan intézkedéseket kell hoznunk, amelyek növelik a bizalmat az európai gazdaság iránt, mert bizalom nélkül nem lesz befektetés, és befektetés nélkül nem lesz növekedés. Növekedés a válasz a Európa jelenlegi problémáira. Számunkra most az a fontos, hogy tanulmányozzuk, hogy tartsuk az irányt, eltökéltem, teljesen és szolidárisan. További reformokra van szükség ahhoz, hogy a fenntartható növekedés és állásteremtés feltételei megvalósuljanak, és ezért az Európai Bizottság a 2013-as éves növekedési felmérésében az alábbi öt prioritást fogalmazta meg először is differenciált növekedés és fiskális konszolidáció, a hitelezés visszaállítása a reálgazdaságban, ez már a második, a harmadik a növekedés és versenyképesség előmozdítása ma és holnap, negyedik a fellépés a munkanélküliség ellen és a társadalmi következmények ellen, és az ötödik az állami eh, igazgatás, az államigazgatás eh, modernizálása. Eh, olyan területekre gondolunk itt, mint a digitalizáció, az államigazgatás digitalizációja, a közbeszerzések javítása, a független igazságügyi rendszerek működésének javítása azáltal, az, az a, abból a célból, hogy ezek is hozzájáruljanak a bizalom kialakításához. Ezek strukturális változások részben, és nyilvánvalóan időbe telik majd, míg az eredmények beérnek. Közép és hosszú táv mellett természetesen szükség van rövid távú intézkedésekre is, és erre alkalmas az európai költségvetés is, mert az európai költségvetés egy befektetési eszköz, már pedig befektetésekre szükség van, egy európai befektetési eszköz. Nem beszélhetünk növekedés szükségességéről anélkül, hogy elismernénk a célzott befektetések szükségességét. Az európai költségvetés a legfontosabb európai eszköz a célzott befektetések megvalósítása szempontjából. Hogyha egész Európában növekedést akarunk elérni, akkor olyan költségvetésre van szükség, amely megvalósítja ezt a befektetést és megteremti a növekedés feltételeit. Ezért is van szükség arra, hogy minél előbb megállapodjunk a több éves pénzügyi keretről, és így kihasználhassuk ezt az európai eszközt. A 2013-as bizottsági munkaprogram megvalósít már tervezés alatt álló növekedési intézkedéseket. Konstruktívan együttműködünk a jövőben is a bizottsággal és a, a bocsánat, a tanácssal és a parlamenttel annak érdekében, hogy minél előbb megvalósuljanak ezek a javaslatok. Az Európai Bizottság emellett a fiskális multiplikátorokkal is eh, foglalkozik, amely egyfajta intelligens fiskális konszolidációs intézkedéseket jelent azon tagállamok számára, amelyeknek a pénzügyi piac már nem hitelez. Itt nem, nem is igen van más választás, a konszolidáció elhalasztása ugyanis nem valódi lehetőség. Azon tagállamok számára, amelyeknek van fiskális mozgástere, az automatikus stabilizátor eh, szerepet játszhat a növekedés beindításában. Ami a folyófizetési mérleg töbleteket illeti, az Európai Bizottság elemzi a szakpolitikai következményeit a hosszú távon fennálló fizetési mérleg többletek fennállásának, illetve következményeinek, és ennek megfelelően fog majd javaslatokat megalkotni. Emellett az európai, beszélnék az Európai Befektetési Bank tőkeemeléséről, az igazgató tanács 100 milliárd eurós tőkeemelést fog nagy valószínűséggel elfogadni az elkövetkezendő időszakban. A befektetési bank hitelezési tervei már számolnak ezzel a tőkeemeléssel. Európa egy gazdasági unió, van közös pénze, és el akarjuk mélyíteni az egységes piacot. De a gazdaságon túlmenően van politikai célunk is, társadalmi célunk, és itt jönnek be a képbe a polgárok. Az Európai Tanács ma ülésezik, és megvizsgálják, hogy hogyan lehet egy általánosabb pénzügyi és monetáris uniót létrehozni. Az Európai Bizottság arra szólítja fel a vezetőket, hogy figyeljenek oda a közvetlenül megválasztott Európai Parlament szavára, ez a parlament képviseli az európai polgárokat, és így fogunk tudni majd együtt kiépíteni egy stabil, szolidáris és munkahelyteremtő Európát. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, Réding asszony. Most a frakciók nevében felszólalók következnek sorban. Elsőként a néppárt nevében Andrea Schwab kollégám kapja meg két percben a szót. Elnök úr, alelnök asszony, kedves képviselőtársak, a növekedésről szóló vita Európában bizonyal összefügg mindazzal, amit Reading asszony az imént felsorolt, és ami a vita elején elhangzott. Európa és az Európában induló növekedés erősen összefügg azzal, hogy nem jártunk sikerrel a már eldöntött intézkedések végrehajtásában. Séding alelnök asszony is beszélt erről. Nem az a baj, hogy kevés a, rendel, a, a, a szabályozás, hanem hogy nem valósítják meg ezeket. Szerintem növekedés csak akkor indulhat meg, hogyha a szociális piacgazdaság hátterében egy egész Európára vonatkozó szabályrendszer működik. Amit ehelyett látunk, hogy egyes országok, mint Görögország és Portugália, Ferére asszony szavaihoz visszatérve, olyan reformokat vezettek be, amelyek Európa szerte éllovasok, az OECD éppen most nevezte meg Görögországot és Portugáliát, mint a reform végrehajtó országok úttörőit. Jó lenne, hogyha máshol is ilyen gyorsan lefolytatnák a reformokat, mint Portugálban és Görögországban. Ám azt is látnunk kell, hogy ezzel önmagában nem indul be a növekedés Európában. Most jön az, hogy azok az intézkedések, amelyek jogszabályként megfogalmazódtak, meg is valósuljanak, és Réding asszony szavait igaznak tartom, a végrehajtásban dől el minden, és a közigazgatásban kell ehhez előrelépéseket tenni, és a belső piac kormányzásában erősebb felügyeletre van szükség, a szabályok végrehajtását felügyelni kell, ki kell erőltetni. Ugyanakkor növekedés csak akkor jöhet eh, létre, hogyha az emberek ismét bizalommal fordulnak a gazdasági lehetőségek felé, és biztosak lehetnek abban, hogy azok az intézkedések, amelyek megszülettek, és amelyek Európa szerte elindultak, például Írországban is érzékelhető már a javulás, ha az emberek bíznak már abban, hogy ez a folyamat valóban beindult. Hogyha nem politikai szinten folyik csak a vita. Tehát nem most kell fenntartani ezt az irányvonalat, szilárdan, nem meginogva a politikai hangok hallatán. Végig kell csinálni mindezt Európa szerte, annak érdekében, hogy Európa ezt követően versenyképesebb legyen, mint valaha volt. Köszönöm. Ah, Kiria Ferreira, Ferreira asszony, kékkártyás kérdést tenne föl? Igen, parancsoljon. Köszönöm, Schwab egy kérdésem lenne csak. Nyilván tudja, hogy a németországi események és annak az eredményei, hogy az önök pénzét nem, újra, nem értékelték újra, hiszen amikor az önök fölöslege fölment, föl megemelkedett, akkor mm, az árfolyam nem emelkedett meg. Ennek eredményeként Németország gyakorlatilag adóssága terhet más országokat, amelyek, amelyek szenvednek ettől. Frau Kollégin Ferreira képviselő asszony, köszönöm a kérdést. Sosem vitattam azt, és a németek sem vitatják, hogy az egységes belső piac és az európai együttműködés Németország számára is rendkívül pozitív eredménnyel jár és járt. Ezért fontos a szolidaritás hangoztatása, hiszen a reformok első lépését további lépésekkel kövessék, amelyek egységesítik, szolidarisat teszik Európát. Nem kezdhetjük azzal, hogy a már beindított intézkedéseket most visszafordítjuk. Tehát fenn kell tartani az irányt, együtt kell megpróbálnunk minden embert meggyőzni Európában van arról, hogy ez a jó irány, helyesek ezek a lépések, és ha ezt megteszünk, akkor ez több szolidaritásra is számíthatunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Schwab úr. Most a szocialista frakció nevében Szerkesz úr két percben kap szót. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Redding asszony egy olyan Európáról beszélt, amely munkahelyeket teremt. Azonban a probléma az, elnök biztos asszony, hogy 2 millió munkahely szűnt meg az elmúlt évben csak ez bizony már oktatási problémákat jelent. A fiatalok, akik végeznek az iskolában, nem tudnak elhelyezkedni, egyre kronikusabb ez a helyzet. Nagyon aggódom emiatt, azonban van további aggodalmunk is, az az, hogy ön azt mondja, hogy ezekkel az intézkedésekkel kell továbbra is előre haladnunk, de meddig, meddig, meddig fogjuk ezt az intézkedés csomagot továbbvinni, miközben a déli országokat gyakorlatilag kivégzik, egy egész nemzedékeket kárhoztatnak szenvedése, meddig le, kell még tra- gazdasági és politikai tragédiák, személyes tragédiák adathalmait halmoznunk ahhoz, hogy változom valami. Úgy gondolom, hogy a segélykérelmjeink E, beleütköznek a bizottság falaiba, mikor e, e, hallják meg a hangunkat végre gyakorlatilag a munkanélküléseket és a negatív következményeket erősítik. Hogy lehet megvédeni ezt a költségvetést, amikor kevesebb pénzünk van, mint korábban volt? Hogy tudunk olyan hogy lehet olyan politikát további vitelét szorgalmazni, amely a tragédia fele visz bennünket azokban az országokban, eh, ahol eleve legjobban megszenvedtük a válságot. Eh, bezárnak a cégek, mert nincsen eh, kereslet a piacon. Eh, amikor a gazdag, amikor a szociális támogatásokat csökkentik Spanyolországban, az az életek, az emberek életébe vág bele, milliók életét teszi lehetetlené. Kérem, hogy legyenek rugalmasabbak, és az adatokra figyeljenek, és ne az ideológiai előítéletekre. Köszönjük, Szerkász úr. Következő hozzászóló, Manders úr. Az ALDE nevében másfél perc. Dank u wel, voorzitter. Köszönöm. Elnök úr, biztos asszony. Beszélünk már egy ideje az európai növekedésről, és ezek valóban varázsszavak, több növekedésre, több munkahelyre lenne szükség, de alapvetően itt felmerülnek bizalmi kérdések is, részint a piacok, részint a fogyasztók részéről. A... Nekünk is hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy egy üzlet, egyes üzletek bizalmi légkörben köttessenek meg, nekünk kell a körülményeket ehhez megteremteni. A KKV-k mégis az európai szintet inkább akadálynak látják. Nagyon nagy szavakat használunk, de nagyon kevés jó dolgot teszünk. Vannak irányelvek, amelyeket rosszul alkalmaznak a tagállamok, egyes tagállamok, vagy éppen eltérő módon alkalmaznak az egyes tagállamok. Én pedig már évek óta mondom, hogy gyakorlatilag a rendelet jobb eszköz abból a szempontból, hogy egységes hatája van, és közvetlen hatája van, ha pedig az nem működik, akkor telepítsük vissza a jogköröket e, e, az egyes tagállamokba, és tegyenek belátásuk szerint, mi pedig itt csak koncentráljunk az európai jogra, amelyet aztán egységesen alkalmaznak beszélgessünk például az adó e, kedvezményekről, és ne a segélyekről. Az adó kedvezmények hasznosabbak mint a segélyek. Beszéljünk az innovációról, az igazi innovációról. Köszönöm, Manders úr. Az EFD frakció részéről Paxas úr következik. Köszönöm, elnök úr. Az igazság az, hogy a megszorítások egy lefelé irányuló spirálba lökték a gazdaságot. Az EU intézmények eh, ehhez nagyban hozzájárultak. Eh, mm, az idővel állunk harcban, hiteleket veszünk fel, költekezünk annak érdekében, hogy eh, néhány százalékponttal felnyomjuk a GDP-t, de az tovább zuhan, aztán tovább kölcsönzünk, hiteleket veszünk fel, és egyre rosszabb a helyzet. A megszorítások semmilyen pozitív hatással nem jártak. Először is a befektetésekre kell koncentrálnunk, a fogyasztásra. Természetesen szükségesek a megtakarítások is, de nem úgy, ahogy ezt eddig tettük, és a, amikor elköltjük a pénzeket, akkor is hatékonyabban kell eljárnunk, oda kell figyelni a társadalmi reformokra is. Köszönöm, köszönöm, Paxas úr. Most pedig eh, a GUE nevében Huntis úr következik, két perc. Köszönöm, eh, elnök eh, úr, biztos asszony, kedves kollégák, beszéljünk akkor az európai növekedésről A szóbeli kérdés felvezető is erről beszélnek. Egy soha nem látott recesszióban vagyunk a második világháború óta. Ezen körülmények között akarjuk a növekedést elérni. Egyes déli tagállamokban olyan országokat látunk, olyan családokat látunk, amelyek elvesztették a munkahelyüket, és gyakorlatilag leépülnek a családok. A a válságot azonban eh, liberális módon, liberális modell alapján kezelik, nem hatékony eszközökkel önök nyilván jó szándékkal eh, eh, nyúlnak a dolgokhoz, de a retorikát nem kevetik tettek. A válságból való kilábalás politikáját amikor megvalósítjuk, látjuk, hogy a helyzet egyre katasztróf, egyre reménytelenebb, egyre nagyobb az ellenségeskedés. Nézzük meg a statisztikákat, az Eurostat adatait. Látja, hogy ön is biztos azt mondja, hogy mennyire ellentmondásos a politikánk. Növekedésről beszélünk, és közben mi van? Nyilván Görögországról beszélek elsősorban, de más országokban is eh, előfordulhat az, hogy hatalmas lesz a munkanélküliség, akár 25%-kal csökkenhet ott is eh, eh, az össztermék, a nemzeti össztermék. Nem tehetik önök karba a kezüket, önök meg tudják változtatni a szabályokat a növekedés érdekében. Beszéltünk arról, hogy a déli államok hajtsanak végre reformokat, legyenek versenyképesebbek. Ezek a politikák mind aláássák a növekedést. Ez teljesen nyilvánvaló. Görögországban csökkentették a jövedelmeket, mégis a vállalkozások távoznak, mert csökken a kereslet is, miközben a kockázatok növekednek. Tehát teljesen hatástalan ez a politika, más politikára van szükség. Ezzel a politikával nem lesz növekedés sose. Köszönöm szépen, most további hozzászólók következnek. Ebben a körben elsőként Paulo Rangel úr két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, alelnök asszony. Először is engedjék meg, hogy üdvözöljem azokat az erőfeszítéseket, melyek szavakban és tettekben is tükröződnek a, a növekedési stratégia keretein belül illetve annak révén. Mindig eh, nyilvánvaló volt, hogy a növekedés kell prioritást kapjon a stratégiai rangsorban, az intézkedések rangsorában a növekedési stratégia kell körvonalazódjék. Ezt mindenki jól tudja, de egy dolgot hangsúlyozni kell. A növekedési stratégia 2020-ig az egész Európai Unióra kiterjedve kell, hogy megfogalmazódjék, és a kockázatos országok, a kiigazításban levő országok rendkívül nehéz helyzetben vannak gazdasági szempontból. Mert gazdasági egészen nem egészségesek. Helyén való az az állítás, hogy erőfeszítéseket kell tegyenek annak érdekében, hogy kiigazítsák gazdasági pályáikat, ám ehhez segítségre van szükségük. Európai Stratégia a arra is kell, hogy fókuszáljunk, hogy a szükségben levő országok erőfeszítéseit meg kell támogatni, segíteni kell külső eszközökkel. Egyfajta figyelmeztetés is megfogalmaznék. Szükség van általános stratégiára, ám Görögország, Írország, Portugália sajátságos helyzetét, Ciprus, Spanyolország, Olaszország, Szlovénia sajátságos helyzetét eh, nagyobb figyelemmel kell kísérni, koncentrált politikákra van szükség, nem arról van szó, hogy a korrekciós stratégiát kéne lelassítani, hanem segítségre van szükség sajátságos módon a gazdaság kinövekedés beindításához. A Európai Beruházási Bank tőkeinekciójára vonatkozó kérdés is megismétlen. Megkapta a tőkenövelést a bank? És a projekt kötvények milyen prioritást tesznek lehetővé ezen gazdasági depresszió által sújtott térségek és országok számára? Köszönöm. Következő szóló hangmok úr, Köszönöm, elnök úr. Reding asszony, kedves kollégák. Oli Ren biztos azt mondta a sajtóban, hogy a költségvetési konszolidációnak eh, pozitív hatásai vannak ez a tézus nem lep meg bennünket. Mindenhol a tagállamokban azt látjuk, hogy ez a politika azonban nem hozta meg a várt növekedési, deficit csökkentési eredményeket. Görögországban csökkentek a kiadások és a és a, a jövedelmek ennek megfelelően a legversenyképesebb társadalom kéne, hogy legyen, ehhez képest egy reményvesztett társadalom. Az IMF most vallotta be, hogy a konszolidációs politika recessziós hatását alábecsülte. Korábban a trojka keretében éppen ők javasoltak ilyen politikák a multiplikátor hatás sokkal nagyobb, mint gondolták. Más feles nagyságrendi problémával van szó. Egy 10 milliárdos költségcsökkentés a GDP-ben 15 milliárdos csökkenéssel jár. Ami a bizalmat illeti, e, nos, a bizalom növekedésére is várnunk kell. Alelnök asszony, a Itt a, a további adócsökkentést javasolnánk, át kell gondolni annak az eredményét. Csökkentik az adókat, azonban az nem járt növekedéssel, miközben a bevételek csökkentek, és a deficit, a deficit viszont nem csökkent annyira, amennyire szerették volna. Az a modell, amit alkalmaznak, gyakorlatilag nem számol ezzel a multiplikátor hatással. Ez tudatlanság, vagy ideológiai elvakultság? Miért nem hajlandó a bizottság ugyanúgy felülvizsgálni az álláspontját, mint az IMF? A gazdasági szakpolitika választásai nem neutrálisak, ezért kell további jogalkotási munkát végezni. Frau Kollegin. Tisztelt képviselőtársam Hírsasszony egy percben és 30 másodpercben kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos asszony. A Szociális és Foglalatos és Szakbizottság alelnöke szempontjából is fontos a növekedés, mert a növekedés elve a foglalkoztatási bizottságban is központi téma, hiszen elviekben a legjobb szociálpolitika, a legszociálisabb politika az volna, hogyha munkahelyeket hoznánk létre az emberek számára. Ezért a mi szakbizottságokban mindig nagy hangsúlyt fektetünk arra, és nagy figyelmet szentelünk arra, hogy munkahelyek jöhessenek létre. És és ez különösen a vállalatok keretében jöhet létre, még inkább a kis és középvállalatok keretében, lehet Európában új munkahelyeket teremteni. A szociális programokra szükség van, ám e, egy, ahhoz, hogy egy bizonyos időszakon átsegítsék az embereket. Ezért erre is figyelmet kell szentelnünk. Ebben a tekintetben központi fontosságú az, hogy a keretfeltételeket optimalizálnunk kell a KKV-k számára. Ez azt is jelenti, hogy azok a törvény, azok a jogszabályok, amelyek már rendelkezésre állnak, végre, ezeket végre kell hajtani meg kell valósítani, hiszen éppen a KKV-k számára az a, a legnagyobb akadály az, hogyha újra és újra azzal a kihívással kell szembenézenek, hogy megint új normák, megint új szabályok állnak elő az adott tagállamban, ez akadályozza a KKV-k fejlődését. Ezért kell hosszú távon is arra figyelnünk, hogy végre eljussunk oda, hogy a már jó jogszabályokat végrehajtsák teljes mértékben, és ezáltal kiteljesítsék a belső piacot, mert ez hozza létre, ez hozza létre a növekedés potenciáját. Például a, a médiumok te, te, ágazatában is nagyon nagy potenciál rejlik, magas minőségi jó munkahelyeket lehetne létrehozni itt is. Köszönöm szépen, Hírs képviselőasszony. Simansk, Tadeusz Simanski úr a szó egy percben. Köszönöm. Elnök úr, a jövő kulcsa a munka. Óriási a munkanélküliség az európai ifjúság köreiben. Egyre több 25 év alatti fiatal munkanélkül jelen pillanatban 23 százalékuk amikor gazdasági növekedésről beszélünk, akkor nem szabad megfeledkeznünk erről a fiatalok által képviselt szociális társadalmi csoportról. A munkapiachoz való hozzáférés életfontosságú, nagyon kevés munkahely van, ami a gazdaság hanyatlásának idején rendelkezésre állhat. A fiatalok nem tudnak munkába állni, és ez óriási veszteség a gazdaság számára. Nagyon sok képzetlen fiatal is van Európában, nagyon nehéz a tagállamok számára beruházni, befektetni az oktatásba és a szakképzésbe, hiszen a kormányok kényszerűen költségcsökkentésre szorultak. Remélem, hogy az Európai Unió pénzügyi perspektívái kellőképpen ambiciózusak lesznek a különbség pótlásához. Köszönöm a következő hozzászóló. Inez Krisztina Züber asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszünk meggyőzni magunkat arról, hogy magunknak, hogy van egy varázs megoldás, költségvetési megszorításokat lehet eszközölni, anélkül, hogy a gazdasági növekedés megszenvedné ezt. Hát ez egy ellenmondás, ebbe hiába reménykedünk. A, gaz, a közgazdás szok is mindig azt mondják, hogy a közberuházásokra van szükség a gazdasági növekedés beindításához. Ez az elmélet, ám a valóság azt mutatja, hogy az európai családok szenvedik meg a válságot leginkább. Portugália példája kiválóan mutatja ez. A támogatások, szociális támogatások csökkentése, a családi támogatások csökkentése nem lehetséges a nyomorúság növekedése nélkül. A társadalmi igazságosság, a szociális méltányosság kell az alapja legyen minden lépésnek. A, a Portugáliában annak idején 10%-os növekedés volt, azóta mégis pusztulnak, csökken a KKV-k száma, megszűnnek a munkahelyek. Valamit tennünk kell, stratégiai termelési tervekre van szükség, iparosításra van szükség, amelyek munkahelyeket teremtenek egy terv alapján. Pénzügyi támogatást kell adnunk a munkavállalóknak, hogy munka, a munkahelyek fenntartásához. Az európai intézmények úgy tűnik a régi gyógyszert erőltetik. Mikor változik meg a recept? Köszönöm, most pedig megadom a szót Kratz asszonynak. Köszönöm, elnök úr biztos asszony. Remélem, hogy a mai vitánk eredményei nem csak a bizottság számára lesznek hasznosak, hanem a tanács számára is, amely éppen ma ülésezik Brüsszelben. Nincs napirenden a tanácsban a növekedés ma, a mai napirenden, de a növekedés a nagybeteg Európában. Minden törekvésünk arra kell, hogy irányuljon, gazdasági, politikai erőfeszítéseink a növekedés, az a motor, amely beindítja az Európai Uniót, a gazdaságot, a társadalmat, egy reményvesztett, hitevisztett társadalmat azokban az országokban, ahol a recesszió a legnagyobb károkat okozta. Ilyen ország Görögország is. Különösen a fiatalok szenvedik meg ezt az időszakot. Nagyon rosszak a növekedési kilátások egyes európai országokban, az egyes európai országokban, de az Unióban is. ...2030-ig Kína válik a legnagyobb gazdasággá a világon. 2030 nincs olyan nagyon messze. Addig még nyilván lesznek problémák, a gazdasági problémák a világon. Az Európai Uniónak meg kell találni az egyensúlyi helyzetet a gazdasági növekedés és a költségvetési kiigazítások között. Most itt az ideje annak, hogy megvizsgáljuk, hogy a jövőbeli prioritások mennyiben valósul, valósíthatók meg, és szükség van-e korrekciókra. Nem lehetséges fenntartani azokat a különbségeket, amelyek az Európai Unión belül léteznek, mert ez útjában áll a növekedésnek. a munkaerőhöz való hozzáférés eh, sem egyenlő, ezt mutatják eh, a jelentős eltérések a munkanélküliségi adatokban. Egyes országok több terhet viselnek, kohézió nélkül nem fogjuk tudni elérni az uniós célokat. Köszönöm, Rübik úr kékkártyás kérdést szeretne feltenni. Válaszolna rám, asszony? Äh, Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Karaca képviselő asszony, Brüsszelben, ma a tanácsban az Európai Unió stratégiáról, kétszer utas stratégiáról esik, esik szó, a foglalkoztatási és növekedési csomag a kihívás tárgya. Ön szerint a Horizon 2020-as program és a KKV finanszírozási terve a fiatal nők, a bevándorlók magánvállalkozásának segítése kell, hogy legyen a prioritás? És a költségvetésben is ezt tükröztetni kell? Egyetért ezzel a gondolattal? Köszönöm a kérdést. Nagyon fontos dolgot vetett fel teljes, érték, teljes mértékben egyetértek a mögöttes gondolattal. Persze a KKV-k számára kell jobb légkört teremteni nemzeti szinten, és európai szinten is. Én a beszédemben is kitértem arra, hogy bizonyos piacra jutási gondok vannak a KKV-k előtt, és ezek elsősorban a KKV-kat sújtják. A KKV-k viszik előre a gazdaságot, erre a motorra szükségünk van ahhoz, hogy elérjük a növekedést. Leonardo Domenici, Köszönöm. A következő hozzászóló Domenici úr két Köszönöm, elnök úr. Emlékeztet a kollégánk bennünket arra, hogy kedden megjelent, szerdán megjelent Kedden megjelent a, a sajtóban egy cikk, az Európai Bizottság eh, alelnöke Olin tollából, és eh, idézem angolul. May receive extra time to correct its excessive deficit. Oppure, we... Nos, nekünk is az volt a céljunk, hogy eh, ezt megtegyük a tagállami pénzügyi helyzet átvilágításával, és továbbra is folytatnunk kell a bölcs adóügyi konszolidációt. Ennek alapján az ember azt gondolja, hogy jó, minden rendben van, de lehet, hogy talán elmozdulunk egy kicsit abba az irányba, hogy a megszorítási politikával kapcsolatban két helyeink merülnének fel, de nem így van minden megy tovább az eredeti lendület szerint. És ahogy újra mondja, továbbra is ezt a pályát kell követnünk. Tehát az ember azt gondolná, hogy változtatnunk kell a tapasztok alapján, miközben ők azt mondják, hogy csináljuk azt, amit eddig csináltunk. Ez nem más, mint egyfajta jezsuita mentalitás. 16.-17. századi janszanista merevséghez, szigorúsághoz, keménységhez, jezsuita tempóhoz megy ez vissza időben. Teljes gőzzel haladunk előre, anélkül, hogy figyelembe vennénk azt, hogy mi, hogyan hat ez mondjuk azokra, akik már is el vannak adósodva, ők fognak még többet szenvezni, és kifejezetten bűnösnek tekintjük őket. Nem akarnék vallásháborút indítani ennek kapcsán, de úgy gondolom, hogy a szociális dimenzió kellőképpen nagy fontosságú ahhoz, hogy ezt is figyelembe vegyük, amikor a, a, az eladósodottsággal foglalkozunk politikai szinten. Köszönöm, Dominici úr. Most Elvord úr kapja meg a szót másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm azt a lehetőséget, hogy szólalhatok az átfogó gazdasági versenyképesség paktum fontosságáról, ami a belső piac erősítését, a növelés ösztönzését jelenti. Ugyanakkor az intézkedések egy kéz a kézben kell járnak a munkanélküliség felszámolásával, különösen a fiatalok körében Európában 2011-ben a fiatalok körében a munkanélküliség 22% volt Európa szerte, két tagállamban pedig 40% fölött volt, és sok tagállamban 25% fölött saját hazámban, Írországban. A 2008 óta mérve, és növekedett a munkanélkülök száma. És az is látható, hogy a munkanélkülök fiatalok nagy része nincs, nem vesz részt képzésben, továbbképzésben, utánképzésben ezért sosem érik el majd ezek az emberek azokat a béreket. Demoralizálás, szociális kirekesztés lesz ennek az ára. Sok gazdaságban elveszett a következő generáció jelentős része. Ahhoz, hogy az Európai Unió növekedni tudjon, minden szinten intézkedések van szükség, hogy ez e, szociális és gazdasági problémát orvosolni tudjuk. A következő generáció ne esen csapdába, egy ördögi kör csapdájába. Lehet, hogy kell teremteni a fiatalok számára, hogy részt vehessenek a gazdaságban, hozzájárulhassanak ahhoz, a munka becsületét megtanulják, és mi szakpolitikusok kell, hogy irányt adjunk ebben. Ez a program jó kezdeményezés, reméljük, hogy változást hoz az érintett nemzedékek életében. Ez azonban a tagállami vezetők kell, hogy felvállalják és vigyék ahhoz, hogy hatása legyen. És ehhez persze megfelelő költségvetés is kell, melyek révén a kezdeményezések és programok eljutnak a szegényekhez, valóságos változáshoznak, nem csak üres szavak lesznek. Aylward, επόμενη ομιλήτρια. Köszönjük, Aylward úr. Következő hozzászólunk Andersen asszony egyben. Az éjség, munkanélküliség, növek, csökkenő életszínvonal, deprimálják a gazdaságot, nagyok a bankadóságok, amelyeket az adófizetők viselnek, és gyakorlatilag ez kizárja a tagállamokat a kötvénypiacról, a megszorítások nem csak, hogy nem tudják megoldani a válságot, hanem rontanak a helyzeten. Vannak bankok, amelyeknek nagyon sok pénzük van, és ezeknek utasítani lehet, ezeket utasítani lehetne, hogy hitelezzenek, akár társadalmi, így teremtődne társadalmi tőke, így jönne létre a növekedés. A, növekedés nem azért nem indult be, mert a költségvetések rosszul állnak. Deficitekkel nem lehet növekedést teremteni, csak valódi befektetésekkel lehet beindítani a növekedést, és csak így lehet majd a deficitet fenntartható szintre lecsökkenteni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a hozzászólást, most pedig Ulszkov asszony másfél következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A szót mindannyian tudjuk, nagyon jól tudjuk, hogy jött létre ez a válság, hogy indult ha nem megfelelően szabályozott amerikai pénzügyi piacokon indult el, és átjött Európába. Ezt követte az euróországok stabilitási paktum, amely aztán nem működött, holott mi magunk hoztuk létre saját használatra, a válság kezelésére. Ám mégis van kiút a válságból. A tagállamokat támogatni kell olyan döntésekkel, melyeket az EU különféle szintjein hozunk meg. Élnünk kell azzal a lehetőséggel, hogy továbbra is még mindig kiaknázatlan források állnak rendelkezésre. Ezt hosszú távú, jövő irányú beruházásokra kell felhasználnunk, különösen a környezetvédelem, az éghajlatváltozás elleni harc ágazataiban. Ezek hozhatnak növekedést, ezek hoznak hosszú távú perspektívát, és így tudjuk elkerülni a további súlyosabb válságokat. Azonban itt nem csak politikai célú kitűzéséről van szó az éghajlatváltozás elleni harc tekintetében, hanem politikai és társadalmi, szociális célokat is jelent ez. A munkaerő kiküldési irányelv például csökkentette a munkavállalók jogait. Nem tudunk kínai munkásokkal versenyezni a bérek csökkentése terén, azt a versenyt nem, bírjuk, nem tudjuk állni, nem tudunk olyan termeléssel versenyezni, amely árt az éghajlatnak. Nekünk okos növekedésre van szükségünk, minősített, jól fizetett, jól képzett szakemberek kell, hogy dolgozzanak, jó társadalmi szak, szakszereti védelemmel, ezek tudnak jó minőségű termékeket létrehozni, meg versenyképesek. Ακολουθεί szóval, A βήμα η συνάδελφος κυρία Σίλβια Adriana. Köszönöm szépen, Szilvia Adriana Tikau a következő hozzászóló másfél percben. Commissioner. Biztos úr, biztos asszony, úgy gondolom, hogy a mai vita visszavisz minket 2011-ben, amikor beszéltünk a, a, társadalmi e, kirekesztés e, exponenciálisan növekedett Európában. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak olyan e, folyamatokra van szüksége, amelyek keretén belül újra tudjunk iparosítani Európát, hiszen csak ezt tudja a gazdasági növekedést beépíteni. Az Európai Unió 500 millió polgárból áll, 500 millió polgár alkotja az EU-t, és nekik bizony olyan ö, ö, munkahelyre van szükségük, amely a képzettségüknek megfelel Eh, a megszorítás nem fog nekünk gazdasági növekedést hozni. Üdvözlöm azt, hogy a pénzügyi tranzakciós adó biztosítani fogja, hogy a eh, banki ágazat hozzájárul a gazdasági növekedéshez, és a bankok kénytelenek lesznek fizetni azért a válságért, amelyet részben előidéztek. Köszönjük, Tikau asszony. Most következik a spontán felszólalások sora. Ketten kértek szót. Petru Luhán először. Köszönöm szépen, elnök úr. Olyan időkben, amikor pénzügyi megszorítások, nehézségek uralják Európát, a mindennél inkább szükség van olyan intézkedésekre, amelyek a gazdasági talpraállást segítik. Ehhez persze szövetségre van szükség a bizottság és a parlament között, hogy sikeres megoldásokat dolgozunk ki. Különösen fontos probléma az, amelyel a, bir- a bizottságnak sürgősen meg kell birkóznia, az, az Európából az, az ipar kivonulása. Szükség van egy ipari alapra, erős ipari bázis nélkül Európának nincs esélye a globális versenyben. Nem szabad megengedni tehát, hogy az ipar teljes mértékben elvándoroljon Európából. Láttuk már a, az ipari beruházások csökkentését, a 2,5%-ára ment le a GDP-nek. Innovációra, új technológiára van szükség, ez kell legyen az ászlóshajú Európának, ezek vissza kell térjenek az európai gyárakba. Ellenkező esetben nem tudunk lépést tartani az, az, az gazdasági szuperhatalmakkal. Versenyképességünk drasztikusan csökken majd, hogyha nem tudjuk innovációnkat a saját üzemeinkben alkalmazni. Köszönöm. Paul Rübi úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy hiszem, a STOA, az Európai Parlament Tudományos és Technológiai Szakbizottsága megfelelő hangsúlyokat helyezett el, és ezeket tükröztetni kellene a jogalkodási munkában, és általában az Európai Unió programjaiban. Meghatároztuk, hogy a mobilitást mit tudja segíteni a Connecting Europe program, Európa digitalizálása, a megfelelő ö, irányokat jelölik ki, és az Európai Technológiai Intézet is ö, tanulmányokat kezdte arról, hogyan lehet a tudást terjeszteni Európában, hogyan lehet már az óvodáktól, iskolákon át, egyetemekig végigkísérni ezeket a programokat, hogyan lehet terjeszteni ezt a tudást, erősíteni a mobilitást, és ennek révén támogatni azokat a forrásokat, melyek az értékláncot létrehozzák a tudománytól a, a, a munkapadokig, a, a, a, az üzemekig, és ezzel tudunk Európában növekedést generálni. Az internet bekapcsolásával is, és az is fontos, hogy egészségesek legyenek az európai emberek, erre vonatkozóan is a programok hozzá tudnak járulni a sikerhez. Köszönöm. Köszönöm, Rübi kollega. Most megadom a szót Kofferáti úrnak. Presidente. Szerintem alapvetően két nagy problémát okoz ez a válság. Sokat említettünk, de ez a kettő különösen veszélyes. A növekedés hiánya és a munkahelyek hiánya. Ezeket a kérdéseket kell megoldani de nem szabad megfeledkezni a szegénységről sem. Szükséghelyzet van Európa egyes térségeiben. A szegénység veszélyes. Megjelent egy amerikai jelenség, amely korábban nem létezett nálunk. Ez azt jelenti, hogy megjelentek a dolgozó szegények. Hiába vannak teljes munkaidőben, dolgoznak teljes munkaidőben, szegények maradnak. Például nők, akik nem tudnak jól fizetett munkát találni, és aztán a szegénységi szintet el nem érő munkahelyeket kénytelenek elvállalni. E, ezekre nem reagál jelenleg szakpolitikánk. Köszönöm. Massi úr következik. Nos, ilyen abszurd megszorítások idején úgy gondolom, hogy át kellene gondolnunk Európa alapjait, honnan is származik Európa, honnan jön Európa, honnan jövünk mi. Európa úgy alakult ki, hogy az acél és a szén forrásainkat megőrizzük, e, az acélipart, a szénipart, és ne engedjük meg ennek a kivonulását Európából. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Kedves kollégák, most a szavazásig felfüggesztem az ülést, tehát délig. De mielőtt távozom az elnöki székből, szeretnék önöknek boldog karácsonyt és boldog új évet kívánni.